Allora, buongiorno. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Megnyitom az ülést. Kérek szépen mindenkit, hogy foglaljon helyet. Ahogy tudják, a napi renden a bizottsági elnök jelölt bemutatkozása szerepel. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy ennél a témánál nincs és spontán felszólalás és kártyás kérdés sem lehet föltenni. Megkezdjük a munkát. Már is megadom a szót von der Leyen asszonynak, hogy tartsa meg a előadását, beszámolóját. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Pontosan negyven évvel ezelőtt az Európai Parlament első elnöke, Simon Veil megválasztásra került, és bemutatta egy egységesebb és igazságosabb Európára vonatkozó elképzelését. Pontosan neki köszönhető, illetve az összes többi európai ikonnak köszönhető, hogy én ma be tudom mutatni önöknek a víziómat, az elképzelésemet Európáról. 40 év elteltével nagyon büszke vagyok arra, hogy azt mondhatom, végre egy nő az Európai Bizottság elnöki posztjának jelöltje. Je le... Mindez annak köszönhető, azoknak köszönhető, akik az akadályokat elmozdították, akik megszüntették a konvenciókat. Azoknak köszönhetem ezt, akik a béke, az egységesség és az értékek Európáját építették. Ez az európai meggyőződés, ami az életem során és a karrierem során mindig vezetett engem. Anyaként, orvosként, és politikus nőként is. És ez a bátorság, ez az elszántság, amit Simon Weil útörőként mutatott, ez vezeti az én európai elképzelésemet is. És ebben a szellemben fogom vezetni az Európai Bizottságot, amelynek elnöke kívánok lenni. Meine... Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az Európa alapjait lefektető nők és férfiak a világháborúk romjaiból és hamujából hatalmas építményt hoztak létre. Megteremtették a békét. Létrejött egy erős közös piac, megvalósult a határokon átívelő kereskedelem, kutatás, 500 millió európai él most Riga és Limassol, Atén és Lisszabon között, szabadságban és jólétben. A gyermekeim nemzedéke már nem tudja elképzelni az életét úgy, hogy ne érezni otthon magát Európában. Amikor ez a szerencsés nemzedék megszületett, akkor mi idősebbek is úgy hittük, hogy így fog folytatódni az idők végezetéig. Ma azonban már mindenki számára világossá vált, hogy újra harcolnunk kell, hogy ki kell állnunk Európáért, a mi Európánkért. Az egész világnak szembe kell néznie a diszruptív eseményekkel, fejleményekkel, amelyek Európát is érintik a demográfiai változás, a világgazdaság globalizálódása, a rendkívül gyors digitalizáció a munkavilágában, és természetesen itt van az éghajlatváltozás is. Ezen metafejlemények egyike sem újdonság, a tudomány már régóta megjósolta ezeket az eseményeket. Az, ami új, az az, hogy ma Európa polgáraiként, függetlenül attól, hogy mely országban élünk, a saját bőrünkön érezzük mindennek a hatását. Legyen szó a finn gazdákról, akiket az asszály sújt, vagy a franciaországi halálos kánikuláról, mindannyian konkrétan érezzük az éghajlatváltozás hatását. Legyen szó az ír nyugdíjasról, akinek boldogulnia kell az online banking kihívásaival, vagy azzal legyen szó arról a lengyel munkavállalóról, akinek 20 év után tovább kell képeznie magát, hogy megtarthassa a munkahelyét, mindannyian érezzük a digitalizáció hatásait is. Vannak Európának olyan régiói, ahol az iskolák, kórházak, üzemek bezárnak, mindannyian érezzük konkrétan a demográfiai változás hatását is. Mindezek miatt az emberek azt érzik, hogy kisiklottak a dolgok a kezeik közül, hogy elveszítették a kapcsolatot a közösségeikkel, és egyik kihívás sem fog elmúlni magától. Azonban különbözőképpen reagálhatunk ezekre a tendenciákra. Vannak olyanok, akik autoriter rezsimekké válnak, vannak olyanok, akik megvásárolják a globális befolyásukat, és beruháznak az utakba és a kikötőkbe, és így próbálnak függetlenné válni, mások pedig a protekcionizmusban keresik a megoldást. Mi egyik opcióval sem szeretnénk élni, mi a multilateralizmust akarjuk, a méltányos kereskedést, mi egy szabályalapú világrendet akarunk, mert tudjuk, hogy mindannyiunk számára előnyösebb ez, az európai úton akarunk tovább haladni. De hogyha az európai úton akarunk tovább haladni, akkor először is újra fel kell fedeznünk az egységünket. Hogyha egységesek vagyunk magunk között, akkor kívülről senki sem tud majd megosztani bennünket. Hogyha bezárjuk a szakadékokat, amelyek megosztanak minket, akkor a holnap kihívásaiból holnap lehetős, a holnap lehetőségei lehetnek majd. Tisztelt képviselők, a legsürgetőbb kihívás az, hogy megőrizzük, megóvjuk a bolygónk egészségét. Ez a legnagyobb felelősség és a legnagyobb kihívás is. Szeretném, hogy Európa váljon az első éghajlatsemleges kontinens a világon 2050-ig. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, nagyon bátor lépéseket kell tennünk, mégpedig közösen. A jelenlegi cél, hogy kibocsátásainkat 40%-kal csökkentsük 2030-ig, nem elegendő. Ennél messzebbre kell mennünk. Ennél többet kell tennünk. Két lépésből álló megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy 2030-ig 50 vagy akár 55%-kal csökkentsük a széndiokszid kibocsátásokat. Az Európai Unió vezeti majd a nemzetközi tárgyalásokat annak érdekében, hogy ambiciózusabbá válnak, váljanak, válhassanak más jelentős gazdaságok is 2021-ig. Hiszen igazi hatást csak akkor tudunk elérni, ha nem csak itt, magunk között vagyunk ambiciózusak, hanem hogyha rábírjuk az egész világot, hogy közösen cselekedjen. Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, egy európai Green Deal-t fogok beterjeszteni az első, a, hivatal, a hivatali időm első száz napja alatt. Elő fogom tervejeszteni a javaslatot az első európai klíma törvényre, klíma jogszabályra is. Ahhoz, hogy növeljük ambícióinkat, nagy szabású beruházásokra is szükség lesz. A közpénz ehhez nem lesz elegendő. Egy fenntartható fejlődésre vonatkozó beruházási tervet javasolok majd, és az Európai Beruházási Bank egyes részeit éghajlati banká változtatjuk, ezáltal 3 billió eurós beruházást eszközölhetünk az elkövetkezendő évtizedben. It means change. Ez változást követel meg. Valamennyiünknek és valamennyi ágazatnak ehhez hozzá kell járulnia. Ez a légi közlekedés, a tengeri szállítás közlekedés, és ahogyan utazunk és élünk általában. A kibocsátásoknak árat kell adni, amely megváltoztatja a viselkedésünket a munka elvégzéséhez, és biztosítandó, hogy a vállalataink egyenlő esélyek alapján versenyezzenek, egy a határokon kivetett széndiokszid adót vezetek be, hogy a termelés átcsoportosítást megelőzzük. De ami jó a földnek, az jó kell, hogy legyen az embereknek és a népeknek és a régióknak. Természetesen én is tisztában vagyok azzal, hogy mennyire fontosak a kohéziós alapok, de ennél többre van szükség az átmenetet biztosítani kell. Nem mindenki ugyanonnan indul, tehát felzárkóztatásra lehetőséget kell adni. Mindenkinek ugyanaz a célja természetesen. Éppen ezért egy igazságos átmenet alapot szeretnék, hogy a leginkább érintettekhez juttassuk el a forrásokat. Így élünk mi Európában, ez ahogyan Európában gondolkodunk. Mi nem akarunk lemaradni, nem hagyunk senkit hátra, és perspektívákat kínálunk hogyha tényleg sikeresek akarunk lenni ezzel az ambiciózus tervvel, akkor erős gazdaságra van szükség. Hiszen ha költeni akarunk, akkor először be kell szedni a pénzt. Ehhez erősíteni kell a gazdaság gerincét. A kis és középvállalatokról beszélek. Ők innovatívak, ők vállalkozókedvűek, ők rugalmasak, agilisek és munkahelyeket teremtenek, ők biztosítják a fiatalok számára a szakképzést, de erre csak akkor képesek, hogyha hozzáférnek a tőkéhez. Mindenhol ebben az egységes piacban. Szünte, nyissuk meg az ajtókat, bontsuk le az akadályokat, a tőkepiacot nyissuk meg a kis és középvállalatok előtt, hiszen ők megérdemlik ezt. És természetesen a stabilitási és növekedési csomaggal is dolgoznunk kell. Hogyha reformokra van szükség, beruházásokra, akkor lehetővé kell tenni, hogy ezek megvalósuljanak. Az összes rugalmassággal élnünk kell, amely a szabályokon belül lehetséges. Büszkék vagyunk a gazdaságunkra, azt szeretnénk, hogy ez a gazdaság erősebb legyen, de világos, egyszerű logika mentén kell működnünk nem az emberek szolgálnak a gazdaságnak, hanem a gazdaság szolgál az embereknek. És a szociális piac, piacgazdaságunkat egyensúlyba kell hozni a gazdaságot és a szociális oldalt. Ezért biztosítani szeretnénk az európai szemeszter révén, hogy a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban maradunk, és a tisztességes fair adózás híve vagyok. Igen, digitális gazdaságról legyen szó, vagy más területekről, hogyha itt vannak a digitális, a tech óriások, profitot termelnek Európában, ez rendjén való, mert nyitott piac vagyunk, szeretjük a versenyt, de hogyha ezeket a profitokat úgy érik el, hogy a mi oktatási rendszerünket használják ki, a szakképzett embereinket, az infrastruktúránkat és a társadalom biztosítási rendszereinket, akkor nem fogadható el, hogy profitálnak, de gyakorlatilag nem fizetnek adót, mert kiátszák az adórendszerünket. Ha előnyöket akarnak, akkor a terheket is viselniük kell részben. Igen, tisztelt képvisek, az európai módja, az életmód azt is jelenti, hogy kihasználjuk a potenciáinkat, az embereinket, a tehetségeinket és a sokfészínűségünket. Arról van szó, hogy egy tisztességes és egyenlőbb uniót teremtünk meg. Minden egyes munkanapomon ez foglalkoztatott engem, és foglalkoztatni fog a jövőben is. Hosszú utat jártam be politikusként, családügyi miniszter voltam, a szülőknek jutott támogatásokért kellett harcolnom, de a tisztességgel, tisztességért folytatott harc sosem áll le, ezt nem hagyhatjuk abba. Keményen dolgozó családok számára nagyon nehéz Európában megélni és kijönni a pénzükből. Biztosítani szeretném, hogy érdemes dolgozni. Egy szociális piacgazdaságban minden egyes személy, aki teljes munkaidőben dolgozik, kapjon egy minimálbért, olyan minimálbért, amely lehetővé teszi az emberhez méltó életet. Éppen ezért kialakítunk majd egy keretet, természetesen a különböző munkaerőpiacok figyelembevételével, de az optimális opció az, hogy kollektív tárgyalásokat folytassanak a különböző munkavállalói szervezetek és szakszervezetek. Ők állapíthatják meg a minimálbért egy ágazat, vagy akár egy régió számára is. Tudom, hogy különböző modellek léteznek Európában, de a keretet nekünk kell megszabnunk. Jobban akarjuk védeni azokat, akik elveszítik a munkahelyüket, hogyha valamilyen csapás éri a gazdaságunkat. Egy európai munkanélküli újrabiztosítási rendszert szeretnék, amely külső sokkok hatását igyekszik tompítani. Természetesen vannak munkanélküliségi biztosítások nemzeti szinten, de úgy gondolom szükség van európai szinten erre külső sok hatások kezelésére. De nagyobb egyenlőséget és fairness szeretnék a fiatal emberek számára. Általában 14,2% a fiatalok munkanélkülisége, de ez valahol 5 és 40% között mozog a különböző országokban. Nem fogadhatjuk ezt el. A fiatalok emberek aspirálnak dolgokra, ők dolgozni akarnak. A mi dolgunk pedig az, hogy megteremtsük a munkalehetőséget számukra. Éppen ezért szükség van az ifjúsági garanciára. Ez valamikor elindult, amikor még a saját hazámban voltam munkaügyi miniszter de lehetővé kell tenni, hogy a lehető legjobban működjön ez valamennyi tagállamban. Támogatom az Európai Parlament ötletét, hogy az Erasmus plusz költségvetését a következő hosszú távú költségvetésben háromszárosára emeljük. Gondoskodnunk kell a leginkább sérülékenyekről is. A gyerekekről van szó természetesen harcolnunk kell a szegénység ellen. Hét gyermekem van, és éppen ezért tisztában vagyok azzal, hogy hogy egész életünket meghatározza, hogy gyerekként hozzáférünk az oktatáshoz, a sporthoz, a zeneoktatáshoz, az egészséges étkezéshez és a szeretetteljes környezethez. Szükség van egy gyermekgaranciára, amely biztosítja, hogy Európában minden egyes gyerek, akit veszélyeztet a szegénység és a szociális kirekesztés, hozzáférjen az alapvető jogokhoz, mint az egészségügy és az oktatás lehetőséget adok nekik, és hogy óriási lehetőséget tudunk elérni, hogyha támogatjuk őket, hogy amikor fiatalok. És most pedig beszélni szeretnék a szociális pilléről is, oda-haza kezdem példával. Ezt biztosítani szeretném a teljes egyenlőséget a bizottság testületében, a biztosok körében. A nemek közötti egyenlőségről van is szó van. De hogyha nem fogok, új, új neveket fogok kérni, hogyha nem kiegyensúlyozott javaslatok érkeznek. 1958 óta 183 biztos volt, és csak 35 volt közülük nő. Ez kevesebb, mint 20 százalék. Ez azt jelenti, hogy a lakosság felét mi képviseljük, éppen ezért egy tisztességes arányra kell törekednünk, és akarjuk, hogy ezt megkapjuk. nyíltan kell beszélnünk a nőkkel szembeni erőszakról is, hogy ötből egy nő szembesült a testi és szexuális erőszak az Európai Unióból, és zaklatás áldozataivá váltak. Ez nem csak a nők ügye. Éppen ezért javaslatot teszek arra, hogy a nőkkel szembeni erőszak szerepeljen az EU bűncselekmények körében, amelyeket meghatározunk az EU szerződésben Meggyőződésem, hogyha ezeket a réseket betönjük, ezeket a szakadékokat megszüntetjük egymás között, akkor unióként is erősebbek tudunk lenni. Igen, tisztelt képviselők! Az európai civilizáció bölcsője görög, a görög filozófia és a jog, jogállamoság az el, és a római jog. És a legsúlyosabb korokat akkor értük át, amikor diktátorok vezettek bennünket, és megszüntették a jogállamiságot. Évszázadokon keresztül az európaiak keményen harcoltak a szabadságért és a függetlenségért. A jogállamiság a legjobb eszköze annak, hogy ezeket a szabadságjogokat megvédjük, és megvédjük a leginkább sérülényeket az Európai Unióban. Éppen ezért itt nem lehet kompromisszumokat kötni, amikor a jogállamiság tiszteletben tartásáról beszélünk. Szeretném biztosítani, hogy az összes lehetőséget megragadjuk európai szinten, és ezt támogatom is, hogy egy EU, egész EU-ra vonatkozó jogállamisági mechanizmust szeretnék megfelelő eszközökkel. Ez nem old ki korábbi eszközöket. Az Európai Bizottság mindig is független őre volt a szerződéseknek. Az igazság szolgáltatás vak, bárkit is hajlandó megvédeni, akit megtámadnak. Igen, tisztelt képviselők, mindenkire vonatkozik az a jog. Az elmúlt években több mint 17 ezer ember halt meg a földközi tengeri térségben. Ez az egyik leghalálosabb határ az egész világon időközben. Kötelességünk, hogy életeket mentsünk. A szerződéseink, az egyezményeink jogi és erkölcsi kötelezettségeket szabnak meg számunkra, tiszteletben kell tartanunk minden egyes emberi lény méltóságát. Az Európai Uniónak megvan a lehetősége, és meg kell, hogy védje ezeket az értékeket. Az Európai Uniónak humánus határokra van szüksége. Meg kell mentenünk az életeket, de a megmentés önmagában nem elégséges. Csökkentenünk kell a irreguláris, a szabálytalan migrációt, harcolnunk kell a szervezetbűnözés ellen, az emberkereskedelem ellen, meg kell védenünk a menedékjogot, és támogatnunk kell a menekülteket. Például humanitárius folyosok kiépítésével, szorosan együttműködve az ENSZ megfelelő ügynökségével. Empátiára és határozott föllépésre van szükségünk. Tudom, hogy nagyon nehéz ez a feladat, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban nagyon megosztó viták folytak és folynak. Foglalkoznunk kell azzal a legitim igényel, amit sokat felvetnek, és meg kell, hogy oldjuk a véleménykülönbségeinket is. Egy új migrációs és menedék ügyi paktumot javaslok, és megindítom újra a Dublini reformot. A Schengen területet meg kell őrizni a szabad mozgás területének. A biztonságot, a szabadságot kell garantálni ezen a területen. Meg kell erősíteni az európai határ és parti őrség ügynökséget. A tízezer személyes Frontex határőrséget nem később, hanem már 2024-re meg kell, hogy erősítsük. Modernizálni kell a menedékrendszerünket, a menekültügyi rendszerünket. Egy közös európai menekültügyi rendszer kell, hogy ezt szolgálja, és ez olyan kell, hogy legyen közös. Stabil külső határaink csak akkor lesznek, hogyha megfelelő segítséget adunk a tagállamoknak, akik a legnagyobb nyomás alatt állnak a földrajzi elhelyezkedésük miatt. Szolidaritásra van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy segítsük egymást, hogy mindannyian hozzájáruljon ezen kérdések megoldásához. A terheket újra el kell osztani. Tisztességes együttműködésre van szükség olyan országokkal, amelyek származási országok, tranzitországok. Mindkét félnek ez az érdeke. A diplomácia, a gazdasági fejlődés, a befektetés, a stabilitás, a biztonság Ezekre az értékekre van szükség ahhoz, hogy az embereknek legyen perspektívája. És most szeretnék elmesélni valamit ezekről a perspektívákról. Négy évvel ezelőtt annyira szerencsés voltam, hogy egy 19 éves szíriai menekültet tudtam fogadni a lakásomban, az otthonomban, a családom keretében. Egy szót se beszélt németül, és a polgárháborúból érkezett. Ma négy év elteltével kiválóan beszél németül, kiválóan beszél angolul, természetesen arabul is kiválóan beszél, vezet egy közösséget, amely oktatással, szakmai oktatással foglalkozik, és esténként pedig főiskolai végzettséget szerez. És egy nap ő szeretne hazamenni. Tisztelt képviselők! Védelmi miniszterként nagyon sokszor találkoztam a háborús fejleményekkel, eseményekkel, és soha nem fogom elfelejteni Irak volt elnökének Massum úrnak a szavait. Ő azt mondta, mi több Európát akarunk látni itt. A világnak több Európára van szüksége, a világ több Európát igényel. Úgy gondolom, hogy Európának egységesebben, határozottabban kell föllépnie a, világban, és gyorsan kell cselekednie. És pontosan ezért kell, hogy legyen bátorságunk, azért, hogy meghozzuk, minősített többséggel hozzuk meg a külpolitikai döntéseinket, és utána a döntések mögé mindenki álljon be. A közös védelmi politikánknak a legfontosabb eleme a NATO. A transatlanti szerepünk kell, hogy legyen, és európaiabbak kell, hogy legyünk. Pontosan ezért állítottuk föl az Európai Védelmi Uniót az biztonság és a védelem Európai Unióját szeretnénk megcélozni. Ehhez átfogó biztonsági intézkedésekre van szükség. A stabilizáció, a diplomácián, az egyeztetéseken és az újjáépítésen keresztül működik. A mi embereink, a nők és a férfiak vált, vált vetve kell, hogy együtt működjenek, az diplomaták, a rendőrök, a rendfenntartók, a fejlesztéssel foglalkozó dolgozók mind együtt kell, hogy dolgozzanak, és mindez Európát kell, hogy szolgálja. Nem beszélhetek úgy Európáról, hogy ne említsem az Egyesült Királyságbeli barátainkat. 2016 óta 2016-ban elsőként egy tagállam úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót. Ez egy komoly döntés. Sajnáljuk ezt. De tiszteletben tartjuk. Azóta a jelenlegi Egyesült Királyságbeli kormánya együtt az Európai Unió nagyon keményen dolgozott azért, hogy megszervezzük egy rendezett kilépést az Egyesült Királyság számára. Az Egyesült Királyság kormányával kötött megállapodás biztonságot garantál, a Brexit ugyanakkor bizonytalanságot okozott. Az állampolgárok jogainak a megtartása, a béke, a stabilitás fenntartása, az ír szigeten. Ez a két prioritás ebben a témában. Ugyanakkor készen állok arra, hogy meghosszabbítsam a kilépés dátumát, hogyha több időre van szükség ahhoz, hogy jó megállapodás szülessen. Az Egyesült Királyság mindenképpen a szövetségesünk marad, a barátunk és a partnerünk. Honorable members. Tisztelt képviselők! Amikor 13 nappal ezelőtt Strasbourgba érkeztem, akkor ígéretet tettem arra, hogy meg fogom hallgatni önöket meghallgattam az önök aggájait, reményeit, elvárásait, azokat a politikai irány, azok a politikai iránymutatások, amelyeket ma megküldtem önöknek, ezeket a megbeszéléseket tükrözik. Levontam a következtetéseket abból, amit hallottam, és meghoztam a megfelelő döntéseket. Először is azt szeretném, hogy az európai polgárok vezető, aktív szerepet játszanak az Európai Unió alakításában. Azt szeretném, hogy beleszólásuk legyen mindebbe egy Európa jövőjéről szóló konferencia révén, amely 2020-ban kezdődne és két évig tartana. Másodszorban szeretném, hogy együtt dolgozunk a csúcsjelölti rendszer jobbításán. Láthatóbbá kell azt tennünk a szélesebb választóközönség számára, és foglalkoznunk kell a transnacionális listák kérdésével és az EP választások alkalmával, ez lehetne az európai demokrácia egy kiegészítő eszköze. És harmadsorban, igen, támogatom az Európai Parlament számára a kezdeményezési jog, jogot. Amikor ez a ház a képviselői többsége révén elfogadott, elfogad valamilyen állásfoglalást, és arra kéri ezáltal az Európai Bizottságot, hogy jogalkotási javaslatot készítsen, akkor én mindenképpen jogalkotási javaslattal fogok előállni, teljesen tiszteletben tartva természetesen az arányosság elvét és a szubszidiaritás elvét. Meg vagyok győződve arról, hogy ha erősebb partneri kapcsolatot alakítunk ki egymás között, akkor ez segít bennünket abban, hogy a polgárok hallathassák hangjukat. Elnök úr, édesapám 15 éves volt, amikor az a szörnyűséges háború, amely révén szörnyűséges pusztítás dúlt Európában, véget ért. A gyermekeinek sokszor mesélt erről a háborúról, többek között nekem is, és mindenek előtt arról beszélt ilyenkor, hogy számára mit jelentett az, hogy a többi ország ismét kezet nyújtott Németországnak, és visszafogadott minket a demokratikus nemzetek körébe. A Montán Unióval kezdte, és azt mondta nekünk, hogy újra kereskedünk, és amikor országok kereskednek egymással, akkor barátokká válnak, és a barátok nem lőnek egymásra. A Hallstein bizottságban von der Gröbennél volt kabinetvezető, és később a versenypolitikában volt főigazgató. Ezért születtem Brüsszelben, és ezért tanultam meg először azt, hogy né- elsősorban európai vagyok, és csak utána német és alsó százországé. Ezért számomra legfontosabb az, hogy Európa egységes legyen és erősebbé váljon. Aki velem együtt szeretne dolgozni azon, hogy Európa virágozzék, növekedjen, erősödjön, az egy nagyon szenvedélyes harcos társat láthat bennem. De aki Európát gyengíteni akarja, megosztani akarja, meg akarja fosztani az értékeitől, az azt fogja látni, hogy nagyon keményen harcolok majd ellene. Amikor édesapám már idős volt és élete végéhez érkezett, akkor az Európáról szóló történet, amelyet mesélt, megváltozott. Nem beszélt már annyit a háborúról. Azt mondta, Európa olyan, mint egy hosszú házasság. Lehet, hogy a szerelem nem lesz nagyobb, mint az első napon volt, de mélyebb lesz. Azért, mert tudjuk, hogy támaszkodhatunk egymásra, jó időkben, rossz időkben egyaránt. Tudjuk, hogy veszekszünk majd, de azt is tudjuk, hogy kibékülünk. Sohasem felejtjük el azt, hogy miért léptünk be ebbe a szövetségbe, és mi mindannyian ebben a teremben egy olyan Európában élünk, amely növekedett, amely megérett, amely megerősödött a maga 500 millió polgárával. Több mint 200 millió ember ment el szavazni az LP e választások alkalmával. Ennek az Európának befolyása van, ez az Európa felelősséget akar vállalni magáért és a világért. Ez nem mindig egyszerű, ezt tudom, ez sokszor fájdalmas és nehéz, de ez a mi legnemesebb felelősségünk. Az emberek azt akarják, hogy teljesítsünk, hogy előbbre jussunk, a fiatalok is ezt kérik, a gyermekeim joggal kérik tőlem, hogy ne pazaroljuk az időt, hanem hogy tegyünk végre valamit. Én ezt szeretném elérni, és ehhez szeretném megkapni az önök támogatását és segítségét. Ezért szólítom fel az összes európait, hogy vegyen részt ebben a fellépésben. Ez a legértékesebb dolog. Éljen Európa! Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Grazie la signora. Köszönöm von der Leyen asszonynak a beszédét. Most meghallgatjuk a frakciók elnökét, elnökeit. Manfred Weber az első, öné a szó. Igen, tisztelt von der Leyen asszony elnök úr, igen, tisztelt kollégák. Két héttel ezelőtt megválasztottuk a saját elnökünket, most az Európai Bizottság elnökének megválasztása van soron. Köszönöm szépen a programot, a gondolatokat von der Leyen asszonynak, amit elmondott Európa jövőjéről. Néppárti frakcióként számunkra az ígéretek a középpontban. Amiket az embereknek a választási harc során ígértünk, az az orientációs pont. 40 millió emberről beszéltünk, 100, választotta meg a mi 183 képviselőnket. Igenis, el vagyunk kötelezettek, el vagy, elkötelezettek vagyunk, hogy megvalósítsuk, amit ígértünk nekik, egy igazságos Európát összehasonlítható életkörülményekkel mindenki számára. Egy modern Európát, ahol a kutató részlegek megmaradnak, és újra ide, vagy újra ide jönnek. Egy biztonságos Európáról van szó, amely megvédi a határokat, viszont amely segít az embereknek is, akik vészhelyzetben vannak. Olyat, olyan Európát akarunk, amely partnerséget alakít ki Afrikával és kereskedik, miközben megédjük a klímát és a szociális és ökológiai következményeket megvédjük. Ursula von der Leyen egy meggyőződéses európai, éppen ezért vele együtt fogjuk végrehajtani az ígéreteinket, amiket választási harc során tettünk. A néppárt a mai napon hangulat támogatja majd Ursula von der leyen -t. Köszönöm szépen Ská Kellernek, Pász Aikutnak, Timmermans úrnak, hogy részt vettek a választási harcban is elkötelezetten küzdöttek európai szinten. Én élveztem, élveztem, hogy jelölt voltam, hogy harcolhatok, hogy elfogadom a versenyt, és az ember ilyenkor tisztességesen harcol, igyekszik meggyőzni az embereket, és demokrataként elfogadja a választási eredményeket. 201 millió emberről van szó, ők azok, akik részt vettek az európai választásokon. Micsoda ünnepe ez a demokráciának. A kívánságunk most az, hogy egy demokratikus Európa jöjjön létre. Az elmúlt napok fejleményei ezt az erős jelet küldték, de amit az emberek várnak, azt nem mindig ugyanúgy reagáltunk, hogy a demokratikusan megválasztott jelöltöket pártpolitikai önzőség miatt nem választhatónak jelölnek, akkor az árt a demokráciának. Igenis, ártottak a demokráciának, de nem lehet ki meggyógyítani a sebeket, a károkat, hogyha újabb károkat okozunk. Most Európának cselekvőképességre van szüksége, és stabilitásra van szüksége. Éppen ezért a frakcióm két héttel ezelőtt Dávid szólít az Európai parlament elnökévé választotta, támogatta megválasztását, holott ő szociáldemokrata frakcióból jön, és most elvárom másoktól, hogy Ursula von der leyen támogassák a bizottság elnökeként. Azt mondom a mai napon, egymásban meg kell bíznunk, mert Európa csak akkor lehet sikeres. És természetesen a következő öt évben egy demokratikus Európa jegyében kell működnünk. Szükség van a jogalkotási kezdeményezési jogra az európai Köszönöm szépen az ígéretet. Jobban kell ellenőriznünk az európai jog végrehajtását, és a Spitzenkandidát, a csúcsjelölti modellt rögzítenünk kell jogokban, hogy a hátsó termek, a tárgyalások a múlté váljanak végre. Éppen ezért egy olyan európai harcoló frakcióvezetőként, amely az embereké. Nekünk keresztény demokratáknak ez a mai nap az újraindítás napja. Neki akarunk látni a munkánknak és a munkánkat Ursula von der leyen szeretnénk új Európai Bizottsági elnökként végezni. Köszönöm Weber elnök úr. Garcia Pérez elnök asszonya szó, a Szocialisták és Demokraták Szövetsége frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, van der Leyen asszony. A mai nap nagyon fontos történelmet írunk. A mi kezünkben van az Európai Unió jövője. Az én frakcióm, amely a kezdetektől fogva Európa barát volt, és a vénájában van az Európa barátság, továbbra is építeni kívánja a közös Európát. Felelősek vagyunk az állampolgárokkal szemben, akik bíztak bennünk, és pontosan ezért felelősen kell, hogy eljárjunk. Biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a következő öt évben fölállítjuk az alapokat egy fenntartható jövő számára az összes európai férfi és nő számára. Engedje meg, hogy azt mondjam, hogy egy nagy Európa barátra emlékeztessek. Pontosan 20 évvel ezelőtt felszólalt itt a parlamentben. Willy Brandtról van szó. A plenárison az első közvetlen választásokat követően, ami 79-ben történt, azt mond, ez egy olyan időpont volt, amelyre érdemes emlékeznünk. Sajnálatosnak tartotta, hogy a demokrácia nem megfelelően fejlődik Európában, és hogy nagyon sok időt telt el, mire a közvetlen választást ki lehetett alakítani. Sajnálta azt is, hogy az európai intézmények távol vannak az állampolgároktól, és ezért azt kérte a képviselőktől, hogy dolgozzanak, és ne vegyék figyelembe a földrajzi és az ideológiai különbségeket, hanem dolgozzanak együtt azért, hogy az emberek problémáit megoldják, és dolgozzanak a fiatalok érdekében. 40 év elteltével még inkább érvényesek az ő szavai. A szocialisták számára úgy tűnik, hogy az európai demokrácia lassan halad előre a Spitzenkandidánt rendszer nem igazán működött, a transnacionális listákat nem sikerült működhetnünk, nem sikerült ezeket elérnünk, de nem adjuk fel. Az európai demokrácia nem léphet vissza. Pontosan ezért fogadjuk az ön vállalásait a tekintetben, hogy a Spitzenkandidát rendszert 24-re megújítjuk. És azt is kérjük, és azt is szeretnénk, hogy Európa oldja meg a problémákat, szálljon szembe a jelenlegi kihívásokkal és támogatásunkat fogjuk adni az ön jelöltségéhez, az ön megválasztásához. Arra van szükségünk, hogy megfelelő vezetőként lépjen fel, segítsük az állampolgárokat, és választ adjunk a fiatalok igényeire előrelépésekről beszélt ön. Most megvan önnek a lehetősége arra, hogy konkrétan cselekedjen. Azt vállalta, hogy a klíma témában is előre fog lépni, és jogalkotási formát ad ennek az igénynek. Erre a törvényre szükség van. Kötelező célokat kell, hogy kitűzünk azért, hogy a kibocsátási csökkentési vállalásunkat 2030-ra teljesítsük. Mindehhez nekünk az is fontos, hogy senki nem maradjon le. Ezért örülünk annak, hogy elfogadja a tisztességes átállásnak a alapját, hogy ennek ezt az alapot állítsuk fel. Fenntartható Európá európai tervet kell kialakítani. Nagyon fontos, hogy ezeknek az erőfeszítéseknek egy nagy része közös beruházásokból kell, hogy származzon, közberuházásból kell, hogy számoljon. Az európai szemeszter keretében nem csak azt akarjuk, hogy ezeket elfként vegyük figyelembe, hanem azt akarjuk, hogy pontos kritériumokat, indikátorokat vezessünk be. Nem szabad a túlzott deficitet elfogadni olyan kormányok részéről, amelyeknél a gazdasági átalakulás gondoskodik a személyekről, az emberekről, és fenntartható fejlődésért lép föl, tehát nem szabad itt büntetni ezeket az országokat. Megfelelő rugalmaságra van szükség a gazdasági szabályok tekintetében. És fontos a munkanélküliség szempontjából a felállítandó alap is. Ezért mindig is támogatni fogjuk a mi frakciónk részéről az Európai Szociális Pillért. Konkrétan a gyermekgarancia, az ifjúsági garancia is ide tartozik. Van der Leyen asszony határozottabban kell föllépni általában a szegénység ellen. Mindezeket a politikákat finanszírozni kell, ehhez viszont mindenkinek vállalnia kell a saját részét, a nagy technológiai cégeknek is. Ön azt mondja, hogy megfelelő adót fizessenek ők is, de gondolt már egy konkrét számra is? Azt is említette, hogy meg kell védeni és javítani kell a új platformon dolgozók jogait. Itt van egy olyan frakció, amely támogatni fogja az ez irányú irányelvet. Örülök annak, hogy a nemek közötti egyensúly vagy egyenlőség szempontjából ugyanazt a véleményt képviseljük. Tudnia kell, hogy a mi frakciónk számára ez egy egyértelmű prioritás. Kötelező szabályokat kell felállítanunk, és hogy a nők elleni erőszakos cselekményt fölvegyük a bűncselekmények listájára, az is egy nagyon kedvező lépés. Új mechanizmus kell kidolgozni ahhoz, hogy mindez teljesülhessen. Meg tudná-e magyarázni, hogy ez a mechanizmus miből áll? Úgy, gondolom, úgy gondolom, hogy itt a teremben nagyon sokunkat megnyugtatna, hogyha hallhatnánk ön, öntől, hogy konkrétan Franz Timmermans elképzeléseit a jogállamiság témájában tovább kívánja vinni a következő időszakban. Fogadjuk, pozitívan fogadjuk azt a javaslatát, hogy fokozottabb szolidaritást kell biztosítani a tagállamok számára, amelyek a menekült menedék a migrációs nyomás alatt állnak. Meg kell nyitni a humanitárius folyosókat nem csak a Frontex személyállományát kell megnövelni, hanem itt arról van szó, hogy embereket kell, emberi életeket kell megvédeni, és olyan rendszerre van szükség, amely nem kriminalizálja azokat a nem kormány szervezeteket, amelyek emberi életeket mentenek. Fontellejen asszony, Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk Önt. Nem akarunk intézményi válságot, Európának változásokra van szükség, ezek nem késedelmeskedhetnek. Ugyanakkor garanciákra van szükségünk ahhoz, hogy a következő években Európa a szükséges intézkedéseket meg tudja hozni. Az én frakcióm ma délután fogja meghozni a döntését kétségtelen, hogy a lehető legjobbat akarjuk Európa számára, és azokat az embereket és férfiakat és nőket kívánjuk szolgálni, akik hisznek az európai építkezésben. Több és jobb Európát kívánunk építeni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Solos elnök úr, öné a szó. Doamnă președintă desemnat, Parlamentul în fața căruia vă aflați astăzi nu a fost niciodată... Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt von der Leyen asszony. Az Európai Parlament még soha nem volt ennyire fontos, és még soha nem volt ennyire tudatában a saját felelősségének. Ön is nagyon jól tudja, hogy a tanács, amely javasolta önt az elvélnök tisztségére, maga is megosztott. Született egy hosszú tárgyalásokat követő kompromisszumos megoldás. Sajnálom, hogy a kelet-nyugat közötti egyensúly ebben a csomagban nem érvényesül. Nyilvánvalóan jobb lenne, hogyha a biztosok kollégiuma tükrözni ezt a fajta egyensúlyt. Létrejött tehát a kompromisszumos csomag, önt jelölték az Európai Bizottság elnöki posztjára. Biztosítani akarjuk, hogy Európa haladjon, előrelépést tegyen, és sokat várunk el öntől a választásokat követően is. A csúcsjelölti rendszer, melynek értelmében az összes európai polgár választja meg, az Európai Bizottság elnökét most nem valósult meg, nem érvényesült, ennek meg kell változnia az önmandátumának végéig. Örülök, hogy az Európa jövőjéről szóló konferenciáról is szót ejtett, ez a konferencia tenné lehetővé a demokratizálódás folyamatát, amelyre szükség van. Az európai polgárok tudják, hogy az Európa barát frakciók az elmúlt napok során egyeztettek önnel, és úgy gondolom sikerült egy közös politikai platformot kialakítanunk. Ahhoz, hogy meg tudjuk önt választani bizottsági elnökké, természetesen szükség van egy közös munkakeretre, amely a bizottságot és a parlamentet is magában foglalja, és amely világosan meghatározza az elkövetkezendő öt év céljait. Az én frakcióm hajlandó önt támogatni, hogyha meg tudja ígérni, hogy Európa megújulásán dolgozik. Az ön által ismertetett célok nagyon világosak, az Európa barát képviselők mindenképpen támogatni tudják azokat, azt hiszem, közösen olyan Európát tudunk létrehozni az európai polgárok számára, amely reményt kelt bennük, és amely elnyerheti a bizalmukat. Elmondta a választások előtt, hogy ebben a parlamentben nagyon megerősödnek majd az Európa ellenes erők, de ez nem így történt. Úgy gondolom, hogy az Európa barát erők még mindig nagyon erők itt a parlamentben, nagyon erősek itt a parlamentben. Nem szabad csalódást okozunk azokban az európaiakban, akik igent mondtak Európára. Azt várjuk öntől, hogy a jogállamiságot mindenképpen megvédje, nem szabad csalódást okoznunk azoknak a fiataloknak sem, akik szavaztak, és akik az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szeretnék megerősíteni. Nem szabad elfelejtenünk a vállalkozókat sem, a gazdákat, és a munkaadókat, ők mindannyian azt akarják, hogy Európa lehetőségeket kínáljon a számukra egy nyitott világban. Olyan gazdaságot akarunk, amely az embereket szolgálja, amely szem előtt tartja az ökológiai és fenntarthatósági szempontokat, és amely a digitalizációt sem zárja ki. A digitalizáció lehetőség kell, hogy legyen, és nem korlát. Fontos, hogy a belső piac nem csak a bürokratáktól és a számoktól függjön, hanem igazi jólétet teremtsen az emberek számára. És azt is elvárjuk öntől, von der Leyen asszony, hogy Európa élére álljon, és Európa barát eszméket képviseljen. Európa nem csak egy bürokratikus gépezet, hanem mindenek előtt egy politikai eszme is. Hogyha ez a parlament megválasztja önt, és remélem így lesz, akkor sokszor hallhatja majd, hogy Bizonyos dolgok nem változhatnak, bizonyos dolgok nem lehetségesek, de fontos, hogy ön mégis megvalósítsa a szükséges változást. Köszönöm. Lambert képviselő úr, önél szó. A közös házunk ég. A klíma miatt ég, a biodiverzitás elleni fellépések miatt ég, azért mert egyre mélyebbek az egyenlőtlenségek, a neoliberális modernizáció, a technológiai forradalom miatt ég, és az alapszabadságjogok, a jogállamiság bomlás, lebomlása miatt is ég. Sürgős döntésekre van szükség, jó szándékra van szükség, de a jó szándék nem elégséges. Határozottságra van szükség, meg kell változtatni ezeket a helyzeteket, és szolgálni kell az embereket. Határozottan kell, hogy fölépjünk, választásokra van szükség. A mi frakciónk pontosan ilyen alapon választott. Három héttel ezelőtt még elképzelése volt arról, hogy egy ilyen magas szintű funkciót fog esetleg kapni az Európai Unióban. Gyorsan kell, hogy tanuljon, ez azt jelenti. A múlt héten még nem voltunk meggyőződve arról, hogy ilyen módon megfelelően határozottan fog föllépni az európai politikák alakítása területén. Most az ön beszéde, illetve az írásos, írásban benyújtott válaszai jelentős előrelépést mutatnak. Fontos, hogy konkrét intézkedéseket kell hozni a nők és férfiak közötti egyenlőség érdekében. Én személyesen természetesen a 2030-as széndiokszid kibocsátási csökkentést kell, hogy szolgáljam. Egy színadó kialakításáról is szó van. Az ön politikai családja is ezt szolgálja, és csodálom az ön bátorságát. Ugyanakkor az elvárásainkra választ is kell adni. Szeretnék példákat is mondani. Miért kell két lépésben fölemelni a klímacéljainkat, amikor sürgős a helyzet? Miért nem lépünk azonnal? A Pontosan a részletekben kell megtalálni ezeket a megoldásokat, hogy mi készen állunk az egylépéses megoldásra, hogyha a többiek is ezt támogatják. Nem szabad senkit se hátrahagyni. A ár növekszik, a szén ára növekszik, akkor ez mindenkit érinteni fog, és a legszegényebbeket a leginkább. Európai alapra van szükség, de ugyanakkor az adózási rendszerünk lényeges átalakításra is szükség van, hogy ez tisztességes legyen. A környezet nem csak a klíma, a biodiverzitásról is szeretnék beszélni, illetve a források felhasználásáról, például az ivóvíz, a termőföldről is szeretnék beszélni. A rendkívüli hatása van a mi politikánknak ezekre a forrásokra is. A nagy ambíciók, amelyekről beszélt, sokszor beleütköznek a fontos érdekekbe. A szabad kereskedelem például egy ilyen probléma. A globalizáció, amely erősíti az egyensúlytalanságokat, a különbségeket. Ön azt mondja, hogy föl kell állítani egy ilyen jellegű alapot, és szolgálni kell a fenntartható fejlődést. Kötelező és szankciókkal párosított intézkedésekre van szükség azért, hogy ugyanakkor a befektetéseket is támogatni tudjuk, védeni tudjuk az Európa mint erőd. Erről szeretnék beszélni. Hát szégyenletes, hogy nem vagyunk sikeresek ezekben a témákban, és nem tudjuk ilyen módon kialakítani a határainkat. Például ez a híres libai határőrség, hogyan lehet, hogy ezt európai pénzből finanszírozzuk. Ön azt mondja, hogy új megállapodásra van szükség. De hát ez a megállapodás létezik. Öt frakció többségével itt a parlamentben elfogadtuk ezt. Nem kell újra felfedezni a Kolumbusz tojását. Egyszerűen hajtsák végre, és a tanács ellenében is lépjenek fel a végrehajtás érdekében. Általánosak az ön ígéretei. Azt kell megoldani, hogy az európai értékeket mindenhol mindenki tartsa tiszteletben. Az állam és kormányfők szintjén is Magyarország, Lengyelország rendszeresen megszegi a, ezeket a jogokat. Összefoglalva ahhoz, hogy az irányt változtassunk, intézkedésekre van szükség, szociális, környezeti, demokratikus döntésekre van szükség. Ön itt azt javasolja, hogy gondoljuk végig ezeket a kérdéseket meg fogja érteni, hogy ilyen feltételek között a környezetbarátok ma nem tudnak ma önnek bizalmat adni. Von der asszony, szeretném hangsúlyozni, hogy a választásoktól kezdve a mi frakciónk Európa barát többségre és a változtatás barát többségre törekszik. Időre is szükség van mindehez. Sajnos most Természetesen üdvözöljük az ön bátorságát, valós preferenciákra van szükségünk. A nemzeti és populista, populista erőkről is kell, hogy beszéljek. Ugyanakkor az egyezkedés akkor kezdődik, amikor a vevő nemet mond, meg kell, hogy győzön minket. Minden egyes alkalommal, amikor megfelelő szintű a javaslatot tud előmutatni a környezeti, a szociális és az egyéb témákban, akkor tudjuk csak ön támogatni. Köszönöm. Grazie. Onorevole Ma- Köszönöm. Majten a szó. Sehr geehrter Herr Präsident! Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, igen, tisztelt miniszterasszony, von der Leyen miniszterasszony. A mai napon ebben a házban egy fontos exponált döntést kell meghoznunk. Az Európai Bizottság elnökének hivatala fontos az unió számára és a tagállamok számára egyaránt. Éppen ezért nagyon alaposan kell meghozni egy ilyen döntést. Csak egy rendkívül alkalmas személy kerülhet szóba erre a hivatalra. Ursula von der Leyen, nagyra becsülöm az ön személyét, de mi a frakciónk, az identitás és a demokrácia frakciója, mi úgy gondoljuk tehát, hogy ön nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyek jelentkeznek ezen hivatal kapcsán. Szeretném ezt megindokolni. Mi németek, ahogyan ön politikát csinált, arról megvannak a tapasztalataink. Az elmúlt években láttuk ön családügyi miniszterként, munkaügyi, szociális miniszterként, és végül pedig pedig védelmi miniszterként. El kell, hogy mondjam, az ön feladatát, hogy a német nép javára szolgáljon. Nos, ennek a feladatnak nem tett eleget. Most nem akarom az ön bukásának a részletes felsorolását megtenni tönkre spórolta, tönkre takarékoskodta a csapatainkat. Olyan rosszul felszerelt sosem volt a német hadsereg még most, és nem tudja megvédeni az országot. Felsóhajtanak sokan a Bundeswehrben holnap, amikor ön, függetlenül attól, hogy mai szavazás eredménye mi, feladja a hivatalát. Úgy gondolom, hogy teljesen újra kell indítani az egész területet. A német kormányok korábban igen gyakran a kellemetlen politikusokat Brüsszelbe küldték és posztokat adtak ott nekik. Nos, ezt ma már nem lehet így megtenni, nem lehet így fellépni. Semmi sem indokolja véleményünk szerint, hogy ön jobban látja el majd eh, elnöki hivatalát a bizottságban, mint a korábbi hivatalait. Nos, eh, úgy, van egy hosszú listája annak ilyen ködös ígéreteknek, amiket itt hallottunk, de éppen az ellenkezőit is elmondhatta, mi, függően attól, hogy éppen hol lépett fel. Ezt igen kritikusan látjuk. A baloldaliakat és a liberálisokat a, azzal vigasztalja, hogy a hetedik cikket fenntartja a magyarok a lengyelekkel szemben. Az EKR előtt a jogállamiságról beszélt és a migránsok kérdéséről. Óriási ellentmondások ezek, amiket ön említett. Ma pedig egy óriási csokrot kötött címszavakból. Mindenki megkapja, amit kér, amit szívesen hall. Ön itt a toborzó túráján, túrája során egy mainstream politikust jelenít meg, mindent megígér, és Shackland hyde játszik a frakciókkal. A lényeg csak, hogy végül megkapja a szükséges számú szavazatot. Az ön problémája az, hogy minden nemű meggyőző vízió hiányzik önből, amely tényleg olyan unióra vonatkozna, ami az emberek szolgálatában áll, viszont csak közben csak a saját feladatait látja. Éppen ellenkezőleg ön még több centra centralizációt, központosítást ígér, még több, még több vezérlést, még több hatást kör akar európai szintre, és teljesen ellentmondásos tartalmakat emleget. A régi gondolkodás fogja ön még, és ezt nem érzi igazán a Conference of Presidents-en elmúlt héten kérdéseket tettem fel önnek, e, három kérdést tettem fel, kettőre nem válaszolt, a harmadik pedig nem kielégítő. Az ID frakció egy ilyen szocialista, hízelgő performance teljesítménnyel nem fog bennünket meggyőzni. Éppen ezért mi önt nem fogjuk megszavazni. Köszönöm, Fita elnök úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam meg von der Leyen asszonyt, és ezt a frakcióülésen is ugye ugyanígy megtettük. Meg kell, hogy mondjam, hogy a mai felszólalásán, felszólalásában változtak a ö, ígéretei, mint a, ahhoz képest, mint amit a múlt héten mondott. Egy adatból szeretném